Oroszországban a történetírók azt mondják, hogy kis Finnország kezdte a háborút. Jó lehet, e, régen ezt megelőzően már felosztották a hat befolyási vezeteket. Elnök, köszönöm szépen, következő felszólaló Zlatowski képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hivatalos orosz narratíva a második világháborúval kapcsolatban nem más, mint egy halom hazugság. Nyilvánvalóak a szándékaik, saját felelősségüket ki akarják rázni a nyakukból, ugyanakkor meg is akarják osztani a nemzetközi közösséget, a nemzetközi közösség véleményét. A második világháború nem tört volna ki, ha nem született volna meg a harmadik birodalom és az orosz birodalom közötti paktum. Putyin elnök úr semmilyen hazugsága nem fogja ezt aláásni. Ha valamelyik fél nem tud felelősséget vállalni az által elkövetett bűnökért, akkor nem lehet hiteles partner a nemzetközi szintéren sem. Oroszország hazugságai sokat elmondanak arról, hogy Oroszország ma milyen. Köszönöm szépen. Jordanov képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. El kell ítélnünk bármilyen kísérletet Putyin részéről amelyel a Szovjetuniót mentesíteni kívánja attól, amit az a második világháború alatt és utána tettek. 1944. szeptemberében kezdődött a tragédia, amikor a Szovjetunió háborút hirdetett Bulgária ellen. A kommunisták ezt felszabadító háborúnak nevezték, de ez hazugság volt. Ugyanis a bűnös kommunista rezsim uralkodott, meggyilkolta a nemzet elitjét, koncentrációs táborokat nyitott, és az illegális népi törvényszékeket szervezett meg, ahogy ezeket nevezték. Oroszország bocsánatkéréssel tartozik nem csak Lengyelországnak és a balti államoknak, hanem Bulgáriának is. Nem szabad megengednünk, hogy a kremli bármilyen rezsimmel bárki közeledni próbáljon. Moszkva most hibrid háborút folytat, de remélem, hogy idén ez nem folytatódhat tovább. Köszönjük, Alexandra Jordanov úr! Most Peter Vitanov következik. Köszönöm, elnök asszony! Tavaly szeptemberben ez a parlament elfogadott egy állásfoglalást Európa jövőjéről és a történelemről. És a Molotov-Ribbentrop paktumról. Az állásfoglalás egyáltalán nem fedi le a fasiszta és antifasiszta ellentétet. Mi ezt a paktumot 1939-ben nem fogadjuk el, illetve azt, hogy Németország és Anglia, illetve Lettország és Litvánia is paktumot kötött volna egymással. Itt most nem erről beszélünk, hanem a történelemről. A saját hitelességünket tesszük tönkre. A történelmet valami mással cseréljük fel, és Ezeket a bűncselekményeket az emberiség ellen követték el. Nekünk itt Európában ezt ellenő, elleneznünk kéne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vitanov képviselő. Most pedig Pát képviselőnek adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Ezek az események, amelyek a második világháborúhoz vezettek, minden nemzet számára tragikusak voltak népírtás, a holokauszt és sok európai ország függetlenségnek elvesztésével járt a háború, szovjet elfoglalásokán, okupációkán. Vagy a Szovjetunió, vagy a náci Németország elnyomása alatt voltak az országok. Több évtizeddel később nem lehet semmi mentséget sem találni, se Hitler, se Stalin tevékenységeire. Sok európai nemzet évtizedekre elveszítette függetlenségét, és sok százezer embert gyászolnak. Tanulnunk kell ebből a nehéz tapasztalatból, a háborús generáció, aki megélte még a szörnyűségeket, lassan meghal, de nekünk az emlékeket meg kell őriznünk. Nagyon fontos, hogy az új generációk jól értsék, hogy mi történt Európában, és mi hozta létre ezeket a rezsimeket, mi tette lehetővé, hogy Hitler és Stalin megjelenjen a történelem színpadán. Ha át akarjuk írni a történelmet, akkor ez bizony senkinek nem válik javára. Köszönöm, Pajt képviselő. Dereosztó képviselő kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A történelem átalakítás legszörnyebb formája hallgatás. Egy fél éven keresztül elhallgatták, hogy mi történt sok ezer olaszszal, akiket Fiumából, Isztriából és Dalmációból elűztek. Sok ezer Um, Ol- olaszt pedig a partizánok mészároltak le. Ma sokan ezt el akarják felejteni. A harmadik évezred kommunistáját, kommunistái továbbra is fasisztának nevezik azokat, akiknek nem tetszenek, és azokat is, akiket csak azért gyilkoltak le, mert az volt a bűnük, hogy olaszok voltak. A Redland című film pedig um, drámai képet ad, um, a csend, a hallgatás parancsa pedig oda vezet, hogy például Gianpaolo Panza, olasz újságíró, ezekről a témákról próbált beszélni, a hallgatás törvényét át kell törni, ahogy Sergio Mattarella, az olasz államelnök is mondtam, a történelem nem forgatható, és emlékeznünk kell a történelem szörnyű cselekedeteire. Köszönöm szépen. Rafael Estancsanelli képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a vita, amely az európai történelem eltorzításáról beszél, és én is Gianpaolo Panszára szeretnék emlékezni. Ez az egyik legelismertebb olasz újságíró, aki vasárnap halt meg, és aki bizony nem az én politikai pártcsoportomhoz tartozott, baloldali volt, de Páncának elég bátorsága volt azért, hogy a fősodor ellenében érveljen, és áttekints a 20. század eseményeit, és felsorolja, hogy a kommunista partizánok 1945 körül és után milyen bűncselekményeket követtek el, és milyen bűnök terhelik a olasz baloldalt, illetve a kommunistákat. A korrekt történelme narratívához az is szükséges, hogy elmondjuk, hogy mindkét oldalon kihattak meg, kik haltak meg. Az olasz sok, sok áldozatot veszítettek csupán azért, mert olaszok voltak, és nek mi pedig azt szeretnénk, hogy végre lássunk tisztán a történelem eseményei kapcsán. Sitten annan puheenvuoron edustaja Eugen eh, Tom. Köszönöm szépen, Eugen Tomák következik. tavaly állásfoglalást fogadtunk el, amelyben elítéltük a két zsarnok Hitler és Stalin közötti megállapodást, amely a balti államok elfoglalását, okupálását, eh, Románia és a eh, kelet-európai államok bekebelezését következményezte. Eh, országom olyan területeket vesztett el, amelyeket soha nem kapott vissza. Nem tankönyvi szövegeket olvasok föl, egyike vagyok azoknak, akik egy a Szovjetunió által annektált területen születtem, és a románok Beszarábiában mai napig a Putyin által védett propaganda buborékban élnek. Meg kell üzennünk a moszkvai politikusoknak, hogy ezt a propagandát alá kell, alá kell hagyni. Amikor ezt elmondtam, akkor megtagadták az Oroszországba való belépésemet. Meg kell őriznünk atyáink emlékeit. Köszönöm szépen! Ruiz de Vesa képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, önök asszony. Ez a, vidat, eh, alkalmasnak tűnik, ez a vita alkalmasnak tűnik számomra eh, arra, hogy felszólaljak, hiszen a történelmhamisítás túlságosan gyakran történik meg ma délelőtt. Eh, Videkon képviselői a Brexit párt részéről azt mondta, hogy az eredeti európai projekt az volt, hogy szabad kereskedelmet folytassunk egymással, és hogyha ez így maradt volna, akkor az Egyesült Királyság is velünk maradt volna. Ez azonban egyértelműen történelmi hamisítás, hiszen mindig is szupernacionális nemzetek fölötti szövetségként született, és már Schumann is az 50-es években is végső során egy federális jellegű állam alakulatot képzelt el. Azonban gyakran erre azokról az ügyekről, amelyeket a saját őseink követtek el. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne inkább arra gondolni, eh, amit mindannyian európaiként közösen értünk el. Köszönöm szépen Ruiz de Vesza felszólását. felszólalását. képviselő következik egy percben. Elnök asszony, biztos úr, képviselő, biztos asszony, képviselőtársaim a sovinisták és a nacionalisták át akarják írni a történelmet. Oroszországban instrumentalizálják a történelmet azért, hogy az oroszokat az európai államok ellen fordítsák, és eltereljék a figyelmüket a valóság problémáitól. Nem az valóságot keresik, hanem a valóságot keresőket börtönbe csukják, Juri Dimitrivet pénteken fogják elítélni, egész életében az emlékezésért dolgozott, a sztalini rezsim áldozataira való emlékezésért dolgozott. Az ő munkájának köszönhetően sok sztálini tömegsírt tártak fel. Ezután pedig azt mondták, hogy ezek nem a sztálini terror áldozatai, hanem a finnek mészárolták volna le ezt a sok embert. Ezután pedig ezt az újságírót hamis, koholt vádak alapján letartóztatták. Putyin próbálja az áldozatokra való emlékezést kitörölni, meghamisítani a történelmet. És láthatjuk, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum csodálói a 21. század történelmét is át akarják írni. szette edustaja Austrevicius. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Kuzmiuk úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, 2019. szeptemberében az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben azt jelentette ki, hogy a 39-es paktum a harmadik birodalom és Oroszország között, illetve e, az ennek e, e, mellékletét képező jegyzék, amely a befolyási vezeteket osztott meg a két ország között, volt a második világháború elsődleges oka. Ennek fényében eh, kezdte el a két ország eh, eh, elfoglalni azokat a területeket, amelyek az háború első szakaszában elestek. Nos, az Európai Parlamenti állásfoglalást követően Putyin elnök több alkalommal meghamosította a történelmet, és el kell ítélnünk ezt a történelemhamisítást Putyin részéről, és a bizottságnak feltétlenül az a feladata, hogy intézkedéseket tegyen. Elnök, köszönöm szépen. Kozmiuk úr, Pollák képviselőnek adom meg a szót egy percben. Ďakujem pekne. O pár dní, presne 27. januára si pripomenieme... Köszönöm szépen. Auschwitz felszabadításának 75. évfordulóját ül, ünnepölték nem régen. Ez volt az a szörnyű megsemmisítő tábor, ahol több millió embert teljesen ártatlanul lemészároltak, elpusztítottak. Hangsúlyozni kell, nincsenek untermensek és übermensek. Sok millió ember csupán azért halt meg, mert roma volt vagy zsidó volt hogyha Hitler megnyerte volna a háborút, akkor én ma nem állhatnék itt, mert roma származása vagyok. Ez pedig bűn és szégyen a parlament szempontjából is, hogy még mindig fasiszták ülnek az ülésteremben, akik ha elhazudják a hodokasztot. Ezen tragikus eseményeket nem szabad eltorzítani, nem szabad meghamisítani. A második világháború során azért is meghaltak emberek, mert némák maradtak. Máma pedig meg kell szólalnunk, fel kell emelnünk a hangunkat a fasiszták ellen, nem hallgathatunk, nem maradhatunk némák. Emeljük fel a szabunkat az erőszak és a gyűlölet ellen. Kétos kollega Polak Köszönöm szépen, Polák úr. Tomasics képviselő, egy percben. Köszönöm szépen. A második világháború kitörhetetlen nyomokat hagyott az európai térképen. Ez egy, egy, ezzel együtt sikerült a kölcsönös tiszteletet és békét megteremtenünk Európában. Sok olyan törekvést láttunk, amelyeknek eh, irodalmi törekvései voltak, mások eh, eh, a háborúban az állami problémák megoldását látták, már mondtak olyan országok, amelyek csak védték magukat, és végső soron nem mindegyik fél rendelkezett azzal az erővel, amelyel megvédhette volna magát nyugati hatalmak fegyveres erejére volt erre szükség nagyon eltérőek a történelmi vonatkozások országonként. Hogyha mindazt figyelembe vesszük, akkor egyértelmű, hogy a történelemre vonatkozó visszaemlékezésünk is más és más. Fontos eltávolodnunk bármiféle bűntől, legyen az nacionalista, kommunista vagy bármilyen más bűn. Köszönöm. Köszönjük Tomasics képviselőnek. Most a Juknya Vicsina kolléga következik egy percben. Képviselőtársaim! Először is az orosz elnöknek meg szeretném köszönni, hogy nagy reklámot csinált az Európai Parlament számára és az állásfoglalásunk számára. Putyin a hosszú ideig nem publikussá vált mm, archívumi anyagokra hivatkozik, levélteri anyagokra, és ezzel elha, meghamisítja a történelmet. Javasolnám Putyin úrnak, hogy a teljes levéltári anyagot tegyék nyilván, nyilvánossá, a világ nyilvánosságának jogában áll, hogy tudja, mi történt a zsidókkal. adják vissza a 91-ben Litvániától ellopott KGV, KGB levéltári anyagokat. A világ nyilvánossága tudja meg végre, hogy a vöröt, vörös hadsereg nőket erőszakolt meg, és a civil lakosságot semmisítette meg. A világ nyilvánossága halljon arról, hogy várandós asszonyok hasából vágták ki a csecsemőket. A következő felszólaló Lucia Duris Nikolsonová egy percben. V 20. storočí priniesli nacistické, ale aj komunistické režimy masa... A náci rezsimek népírtást végeztek, ehm, és ez fontos, hogy a következő generációkat is megtanítsa. Azonban az én országomban a neofasiszták egyszerűen masíroznak az utcán, és az Európai Parlamentben is itt ülnek. Egy olyan politikus, aki a kommunizmus támogatja, az Európai Unióval való kapcsolatokért felelős parlamenti bizottság elnöket. Hát szégyellem ezt. De ébredjünk fel! a szélsőségesek támogatása mögött rejlő okokat meg kell szüntetni. Melyek ezek? Rossz képzés, rossz történelmi oktatás, korrupció, illetve az, hogy a holokaszt tagadókat bármilyen módon toleráljuk és gyűlöletet terjesztenek, ez a szélsőségesség eh, rákfenéjének oka. Köszönjük Duris Nikolszonova asszonynak. Most Mihalás Sojdrova következik egy percben. Dovolte mi připomenout, Ribbentrop byl vlastně Képviselőtársaim, a Molotov-Ribbentrop paktum bebizonyította, hogy a totalitárius rezsimek milyen közel állnak egymáshoz. A Szovjetunió és Németország kölcsönösen lerohanták Lengyelországot, a Szovjetunió is agresszor volt tehát, annak ellenére, hogy segítettek abban, hogy a hitleri Németországot aztán megvegyék. Egyként megverjék a végén. Egy-két történész, orosz történész azzal vádolja Lengyelországot, minthogyha ő váltotta volna ki a háborút. Hát ez egy hazugság és abszurd is ráadásul. Nem vagyunk antirasszisták, hanem azt akarjuk a történ, Putyin elnök történelmi hazugsága ellen vagyunk, és persze nem tűrjük a rasszizmust, véget kell vetni a háborúknak, a diktatúrának Európában azért, hogy a jövő generáció is békében élhessenek. Köszönöm. Köszönjük, Sojdrova asszony. A következő felszólaló az utolsó hozzászól ebben a vitában Javier Zárszalához. Egy percben. Amikor egy politikai intézmény múltjáról beszélünk, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy mi nem vagyunk történészek, mi a történelem termékei vagyunk. És ebben a minőségünkben nem feledkezhetünk el Jorge Luis Borgesről, aki azt mondta Buenos Airesben, hogy Európa, Európát nem a szeretet, hanem az olyan rémségek, mint a holokauszt vagy a nacionalizmus egyesítette. Itt a parlamentben beszélhetünk itt olyan példademokráciákról, mint Spanyolország, de Molotov és Ribbentrop kísértete is velünk van még. Az európai történelmet többen próbálják eltorzítani, a náci táborok vagy a szovjet gulágok szörnyűségét egyesek próbálják fehérre mosni, de ezeknek a hatása tagadhatatlan. Nagyon sok európai szenvedett itt, és ebből épült ki az Európai Szabadság és Béke projektje. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az utolsó felszólalást. Most pedig a vita lezárásaként megadom a szót a bizottságnak és a tanácsnak, először is Jurova biztosnak a bizottság nevében. Elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretném mindenkinek megköszönni a véleményét. Hagy, hadd ismételjem el zárásként azt, hogy ha egy tagállamot kiemelünk azért, hogy eltorzítsuk a történelmi szerepét, akkor az Európai Bizottság ezzel ellen mindig fel fog lépni, és mindig fel fog szólalni ezek ellen a hamis információk ellen, miközben megőrizzük a média pluralizmusát és a sajtószabadságot. Hannah Arendt azt mondta, hogy a totalitárius uralom nem a meggyőződéses náci vagy kommunista vállán nyugszik, hanem azokén, akik nem tudják megkülönböztetni egymástól a tényeket és a fikciót, az igazságot és a hazugságot. Ez olyan, mintha ez a különbség nem is létezne ilyenkor. Én be akarom teljesíteni a saját feladatomat, hogy a demokratikus rendszerünk ellenálló képességét fokozzam azzal, hogy az oktatásra koncentrálunk, a média sokszínűségére, és különösen arra, hogy a tényekre és bizonyítékokra alapozzuk mindezt. Csak egy egyértelmű fellépéssel tudjuk megkülönböztetni egymástól az igazságot és a hazugságot. Hadd fejezzem ki azt a reményemet, hogy ahogy a történelem legrosszabb háborújának 75. évfordulója következik, nem azt fogjuk látni, hogy egyre többen próbálják eltorzítani a történelmet, és az áldozatokat elkövetőként beállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Brennyak asszony kap szót a tanács nevében, tessék. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon sokat kell tanulnunk a történelmünkből, mert közös értékeinket meg kell védeni. Európa jövőjét a közös értékekre kell alapozni, a kölcsönös megértésre, és kölcsönösen tisztában kell lennünk Európa történelmével, ideértve a totalitárius diktatúrákat is. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát lezártuk. Következő napi rendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozatai az EUS 7. cikkének egyes bekezdése szerint folyamatban lévő meghallgatások Magyarországról. Brunja Kasszony a tanács nevében kap szót, tessék. Thank you. President, honor- elnök asszony, elnök úr, igen tisztelt képviselők! a jogállamiság a közös értékeink egyik alappillére. Ez az unió egyik ö, lényegét jelenti, és meghatározza az állampolgárok mindennapi életét, illetve azt a környezetet, amelyben a cégek dolgoznak. Hogyha itt valami hiányosság mutatkozik, akkor ez sérülékenyebbé teszi a társadalmunkat mind kifele, mind belülről a társadalmunk szövete a demokrácia nyugszik, a jogállamiságon és az alapjogokon. Ezek az elemek összefüggenek, és kölcsönösen megerősítik egymást, egyik nem létezhet a másik nélkül. Az egy, két egyes szikkes alapjáni eljárás indult, az egyik Lengyelország, a másik Magyarország ügyében. A Európai Parlament javaslata indította útjára 2018-ban a Magyarország ügyében indult eljárást, és két meghallgatást tartottunk ennek keretében szeptember 16-án és december 10-én az általános ügyek tanácsában. Az első meghallgatás az Európai Parlament eh, indoklással ellátott javaslatában felvetett kérdésekre koncentrált, a második pedig a véleménye van itt a szabadság, a média pluralizmus, az egyetemi szabadság és a bíróságok függetlensége kérdésére koncentrált. A, meg, a hetes szikben foglalt meghallgatások rendszerében a finn elnökség tájékoztatta ezen eljárásról a parlamentet, és um, Magyarország első meghallgatása során továbbította a parlament véleményét. Szeptember 4-én Horvátország és Németország képviselőivel a finn elnökség találkozott a Liba, Libe elnökével, illetve a dosszi előadójával. Szept december 10-én a második meghallgatás előtt, illetve a miniszterek eszmecseréje előtt is tájékoztattuk a parlamentet, és itt a parlament ezen a meghallgatáson a parlament az indoklással ellátott véleményét bemutathatta. A horvát elnökség alatt az a szándékunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk a hetes szik alapjáni eljárásról a parlamentet. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Jurova biztos kapszót tessék. Köszönöm szépen, hogy a mai napi rendre tűzték a magyarországi helyzet kérdését alapvető fontosságú, hogy valamennyi Európai Uniós intézmény szerepet vállaljon abban, hogy az Európai Unióban megvalósítjuk és fenntartjuk a jogállamiságot. Ursula von der Leyen novemberben ebben a házban, itt a parlamentben mondta el, hogy a jogállamiság az Európai Unió alapja, amely soha nem sérülhet. Biztosítanunk kell azt, hogy tiszteletben tartják és megőrzik minden országban, és minden ország ugyanebben a bánásmódban részesül. Eh, hozzáadta, hogy a párbeszédre és a megelőzésre kell koncentrálnunk, de soha nem szabad haboznunk, hogy minden szükséges lépést, intézkedést meghozzunk. Eh, a magyarországi helyzete kapcsolatban a bizottság már különböző alkalmakra kifejtette álláspontját, nevezetesen, hogy eh, a bizottság is aggodalommal figyel bizonyos álláspontokat, amelyeket az Európai Parlament is meghatározott, és amelyekkel indokolta a hetes cikkely szerint eljárás indítását. Bármilyen állásfoglalást fogad is el a tanács, biztosítania kell az Európai Parlament javaslatának a méltányos feldolgozását. A bizottság újra megerősítette ezt nem régiben, az általános ügyek tanácsa decemberi ülése alkalmával. Hagy beszéljek erről röviden, hagy beszéljek arra, hogy milyen lépések történtek Magyarországon az elmúlt időszakban, amelyekre kitért a parlamenti javaslat is. Nos, a jogállamiság területén új törvényt alkottak, amely a bírósági rendszer működését alapvetően megváltoztatta. Ez decemberben szület, történt meg, nem volt semmiféle egyeztetés sem a Velencei Bizottsággal, sem egyébként ezt a jogalkotást jelenleg vizsgáljuk. Szeptember 10-én 2019-ben a Magyar Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozott, amely törvénytelennek minősített egy olyan ítéletet, Eh, amely az Európai Unióhoz fordulás eh, mechanizmusával eh, azt sérti meg adott esetben, és amely megnehezíti azt, hogy a bíróságért felelős magyar tisztviselő működése biztosítsa a bíróságok függetlenségét. Hat nemzetközi újságíró szervezet adott kijelentést arról nemrégiben, hogy 2010 óta a magyar kormány szisztematikus módon lebontotta a média pluralizmust, a sajtó sokszínűségét, és gyakorlatilag a média tulajdonosi szerkezete úgy alakult, hogy a kormányhoz közel álló tulajdonosok kezébe került a sajtó nagy része a reklámjövedelmekkel együtt. Több mint 400 sajtó terméket vont a kormány egy kézbe. Ennek a, az intézkedésnek a következményeit is elemezzük, illetve az ezt elemző jelentés megállapította, hogy ez a fúzió csak rontja a magyarországi a magyarországi helyzetet abban a szempontból, hogy a média sokszínűsége ezzel tovább e, csökken. Mind a Nemzeti e, Versenyhatóság, mind a médiahatóság e, tevékenységét vizsgálni kell ebből a szempontból. Ami a tudományos élet szabadságát illeti, a CEU kénytelen volt Budapestről Bécsbe telepíteni az Egyesült Államokban akreditált oktatási tevékenységét. Ráadásul új törvényt fogadtak el a tudományos kutatás finanszírozásáról is, amelyet ugyancsak rengeteg kritika ért a tudományos világ részéről, hiszen 15 intézet kikerült a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alól a bizottság mindezeket a fejleményeket figyelemmel követi, és már megmutatta, hogy elszánt, és minden rendelkezésére álló eszközt fel fog arra használni, hogy az egyes intézkedések által felvetett kérdéseket teljes mértékben megvizsgálja. Számos szabálysértési eljárást indított a bizottság Magyarország ellen, ezek a, a civil szervezetek jogaival kapcsolatosak, a tudományos szabadsággal, a, illetve a migránsok és menedékkérők jogaival kapcsolatosak. A bizottság egyéb eszközöket is felhasznál, például az európai szemesztert, július 9-én eh, 2019-ben a bizottság, a tanács a bizottság eh, javaslata alapján javasolta azt, hogy Magyarország erősítse meg a bírósági rendszer, igazságszolgáltatási rendszer eh, függetlenségét és a korrupció ellenes szabályait erősítse meg többek között a nyílt, nyilvános információhoz való hozzáférés eh, megkönnyítésével. Szeretném végül felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság továbbra is eh, nagyon szívesen egyeztet a magyar hatóságokkal a jogállamisági kérdésekben. Eh, közös érdekünk ez az Európai Unióban, a valamennyi tagállam és valamennyi Európai Uniós polgár életében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében kapnak szót a felszólalók az Európai Néppárt nevében, Metszola asszony kap szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Ismét a jogállamiságról beszélünk. Aggasztó az, hogy megint felmerült ez a téma. A néppárt álláspontja mindig következetes és egyértelmű volt minden ország kapcsán. Mi azt akarjuk, hogy a jogállamiságot mindig megvédjük. Ezt mindig egyértelműen és átlátható folyamatokkal kell megtenni. Mi mindig is így gondoltuk, és most is ebben hiszünk. Mert a jogállamiság nélkül az intézmények károsodnak, nem tudjuk megvédeni a polgárokat, és az országokban is megrendül a bizalom. Az európai polgárság azt jelenti, hogy megvédjük a polgárok jogait. Erről szól az Európai Unió. Ezért az uniónak és ennek a parlamentnek meg kellene védenie a jogállamiságot nekünk mindig a polgárok oldalán kell állnunk, a, annak az oldalán, ami helyes, és az igazság oldalán. Ebben nem szabad kompromisszumokat kötnünk. Egyetlen tagállam sem veszélyeztetheti ezt, az Európai Unió és egyetlen intézmény sem. Az Európai Bizottságnak is meg kell védeni a jogállamiság értékeit. Elfogadhatatlan, hogy bármelyik ország megsértse a jogállamiságot. Az Európai Unió olyan értékeken alapul, amelyek összehozzák az országokat. Miközben erről gondoskodunk, meg kell erősítenünk azokat a mechanizmusokat, amelyik megvédik eh, a jogállamiságot. A jelenlegi módszerek nem biztosítják azt a szükséges bizalmat, amelyet a polgárok eh, várnak tőlünk. Szünet, eh, késlekedés nélkül egy változásra van szükség, egy új mechanizmusra, amelyik mindegyik országra egyformán vonatkozik. Minden országot mindig ez alapján kell gorcsó alá venni, így tudjuk képviselni azoknak az érdekeit, akik megválasztottak minket. Így tudjuk megvédeni a polgárainkat azok ellen, akik megtámadják a jogállamiságot. Köszönöm szépen. Spurek asszony két percben az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim. 17 hónap telt el azóta, amióta hete szikk alapjáni eljárást útjára indították. Megváltoztatta ez a helyzet, tett Magyarországon. Annó az Európai Parlament azt állította, hogy a magyar hatóságok korlátozzák az egyetemi szabadságot, a média, médiumok szabadságát korrupcióban, és a kisebbségi jogokat sértik meg. A Lébe szakbizottságban egy jelentésen dolgozunk a magyarországi helyzetről. De ezen jelentés nélkül is világos a helyzet. A meghallgatások a hetes cikk alatti meghallgatások nem vezettek előre. Sajnos ez nem csak Magyarország problémája, hiszen a lengyel helyzet kapcsán is hetes szik alapján eljárás indult. Lássuk higgadtan, az Európai Unió nem tud gyorsan odahatni, hogy a jogállamiságot újra helyreállítsák a tagállamokban. Ezért itt az ideje annak, hogy egy új mechanizmust vezessünk be, és a jogállami megfelelést kössük az európai, az európai pénzek átutalását kössük a jogállami normákhoz való megfeleléshez. Köszönöm. A Renew Europe nevében Stugari asszony kap szót másfél percben. Azt gondoltam, hogy azt fogom itt mondani, hogy üdvözöljük a tanácsi meghallgatásokat, de ugyanakkor aggaszt bennünket, hogy az Európai Parlamentet nem vonják be kellőképpen. De nem az eljárásokról beszélek, akarok beszélni, megváltoztattam a beszédemet, arról a tényről akarok beszélni, hogy szégyen, amit a saját országukkal tesz, országával tesz Orbán úr amit a Magyarország európai helyével tesz. Ez egy szégyen, amit az egyetemi, a művészeti szabadság ellen tesz, a civil társadalom egy támadás, szégyen. Senki sem kényszerítette önöket, hogy belépjenek az Európai Unióba. Ez egy döntés, a haladás és az európai értékek melletti elköteleződés döntése, és ön ezt a döntésre fityet hány. Magyarország csodálatosan fejlődött és haladt az európai pénzek segítségével, Lengyelország is, és most pedig szó szerint a gyűlölet birodalmát és a dezinformáció birodalmát és a manipulációt építik ki az európai pénz felhasználásával. Szégyen, ön egy szégyen hogyha nincs elég eljárásunk, akkor hozzunk létre ilyen eljárásokat. Ha nincs megfelelő törvény, akkor fogadjuk el ezeket a törvényeket, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy akkor megakadályozzuk, hogy bárki a saját országára szégyent hozzon ilyen módon. Talán egy utolsó gondolat a tanács érdekében. A komoly együttműködés és az átláthatóság nem fáj, senkinek se fáj, főleg akkor, hogyha az állampolgárok érdekeit és az európai érdekeket szolgálja. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Delboa, uh, Delbo Corfield asszony kap két percben, tessék. En tant que rapportrice uh, du Parlement... A parlament előadójaként a Magyarországról szóló ügyel kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy a finn elnökség komoly és elszánt bátor munkát végzett, és ugyanezt várom e a horvát elnökségtől is. A hetedik cikk első bekezdésében leírt eljárás Magyarországa szemben muszáj, hogy folytatódjon. Attól tartottunk egy ponton, hogy nagyon súlyos a helyzet, de a finn elnökség alatt, szervezett meghallgatások alatt egy nagyon kicsi javulást láthattunk. A horvát és a német elnökséget arra kérjük, hogy folytassák a Finnország által megkezdett jó munkát. Ez egy első igen fontos szakasz, mert ez a munka sem volt könnyű, nem volt könnyű értékelni egy másik tagállamot, és természetesen elég látványos innovációt kellett végrehajtanunk. Ezt kell folytatnunk egy olyan meghallgatásra van szükség, amelynek a témája az Európai unió források felhasználása. A média függetlensége is felmerült. Lehetséges lenne az, hogy az európai forrásokat arra használják fel, hogy a média koncentrációját segítsék. Ez Magyarországgal kapcsolatban felmerült. Itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy ahogy Strugájó asszony is mondta, itt egy intézményi problémáról van szó. A parlamentet még mindig nem fogadják hivatalos félként ezeken az auditokon. Itt ezen tudnánk még javítani. Holnap szavazni fogunk két eljárásról, az egyiket Lengyelország, a másikat Magyarország ellen indítanánk. Magyarország esetében a bizottságot meghallgatták, illetve Lengyelország esetében is, de a parlament nem vett ebben részt, nem voltak megfelelő hivatalos találkozók. Ezzel egy olyan precedenst teremtünk, amely lehetővé teszi azt, hogy ne legyen egyenlőség a három intézmény között, és ezt mindenképp meg kell szüntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ID frakció nevében Rivier úr kapszott másfél A Magyarország ellen a hetedik cikk végrehajtásában a bizottságnak olyan szerepe van, hogy biztosíthatná a tanács titkárságát, ugyanis itt ö, ö, szuverén államokról van szó, és ez a folyamat sokkal inkább politikai, ö, mint sem hivatalos. Egy tagállam ellen eljárást indítani ö, olyan föderalista ö, ügyekbe kever bele minket, amelyre Orbán Viktor reagálhatna akár itt a házban, de erre nincsen lehetősége. Az európai parlamenti választásokon több mint 50 százalékot ért el. Orbán Viktor bátran elutasította a migránsok elosztására vonatkozó öngyilkossággal felérő szabályokat hogyan lehetne tiltakozni ez ellen, illetve az a törvény is, amely a civil szervezetek finanszírozását teszi átláthatóbbá. A nemzetek politikájába itt bekívánnak avatkozni, és ezt a konkrét átláthatóság intézkedést mégis antidemokratikusnak találják. Ez egy totalitárius projekt itt az Európai Unióban, és a nemzetközi pénzügyi érdekeknek rendelni alá a eh, nemzetállamokat. Eh, Lengyelországgal szemben pedig azért eh, folyik az eljárás, mert a migrációs áramlások ellen akartak tiltakozni. Én nagyon örülök, hogy így tettek. Köszönöm szépen. Most az ECR frakció nevében Prokacsini képviselő kapszok tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt egyszer egy kormány, egy legitim kormány, akit demokratikusan választottak meg. Egyszer volt, holnap volt, volt az önrendelkezés szabadsága, az a szabadság, hogy megvédje egy ország a saját határait, és szeretse a saját kulturális és vallási gyökereit. De a szerződések vörös palástú őre aki az maga arroganciájával lépett fel, elindította útjára hetes szikk alapjáni eljárást. Ez a történet Magyarország ellen indul és Lengyelország ellen indul, de bármilyen országgal megtörténhet. Unkasztigabis centum emendabis. A hetes cikk felhasználásával egy népet akarnak megbüntetni, ezért őt százat öm, neveljenek ezzel ezzel voltak éppen ki akarják oktatni ezt a népet, eh, jobban akarják tudni a valóságot. Készüljenek fel, hogy új eljárás lesz a, és eh, mondhatom, hogy Olaszország ellen is akarnak ilyet indítani, akkor, hogyha majd megválasztják a másik kormányt. Köszönöm szépen. A GUE NGL frakció nevében pedig Björk asszony kap szót. Köszönöm szépen, ennek asszony. Az Európai Parlament megnyilatkozott a jogállamiság mellett, a demokrácia érdeke mellett és az emberi jogok mellett, és azt is láttuk, hogy hogyan korlátozzák a médiumok szabadságát a társadalmat képviselő aktivisták szabadságát, a tudósok szabadságát. Ez az első alkalom, hogy egy egyetemnek el kell menekelni egy országból, egy másik országba az EU-n belül. Látjuk, hogy bántak a migránsoknál, a menekültekkel, hogy torpeodázzák meg a kulturális szervezeteket az új törvényekkel, amelyek idén lépnek, lépnek életbe. A New York Times megírta, hogy az európai mezőgazdasági támogatások nagy része a magyar fideszes oligarchák zsebébe került. Mi ennek az egésznek a célja? Legyünk világos, tegyünk világosságot, olyan kísérletről van itt szó, amely fel akarja számolni az, az ellenzéki ténykedés minden formáját. Ez nem tartja tiszteletben a demokratikus folyamatokat. Nagyon sok ember van, aki nem ért egyet mindezzel Magyarországon. Egészen más gondolnak a nők, a demokrácia, a nők jogairól, a menekültek jogairól, a demokráciáról. És ha mindannyian kéz a kézben küzdenének, talán elérhetnének valamit, de hát itt van az Európai Unió is. Nem hagyhatjuk hogy a helyzet úgy menjen tovább, ahogy jelen pillanatban folynak a dolgok. Köszönjük, hogy a finn elnökség megkezdte ezt a folyamatot Magyarország ellen. Ami Lengyelországot illeti, ott is látható, hogy nem mennek túl jól a dolgok, az eljárás meglehetősen zögykülődős úton jár. A jogállamiság védelme fontos, azonban pont most, amikor a pénzügyi pelekeretről beszélünk az Európai Unió költségvetéséről, Pont most kell azokkal foglalkoznunk, akik a demokráciát korlátozzák. Ára. Köszönöm szépen, függet, a frakciók nevében felszólaltak, és most Ferreira asszony függetlenek nevében szólal meg. Köszönöm szépen. Azok az értékek, amelyeken az Európai Unió nyugszik, az civil szabadság tisztelete, az alapszabadságok és az emberi szabadságjogok nem korlátozhatóak. Egy olyan kormány, amely a saját hatalmát úgy akarja megőrizni, hogy a igazságszolgáltatás szabadságára ront, vagy az akadémiai egyetemi szabadságot korlátozza, nem, nem lehet helye, még akkor is, hogyha demokratikusan választották meg, mert az alapértékeket sérti. Az állampolgárokat sújtja ez a fellépés, és ezzel a nemzeti és az európai intézményekbe vetett hit és megrendül, és a közös széleket nehezebben lehet elérni. Az európai értekek több tagállamban sérülnek, mint Magyarországon, de a hetes cikk alapjáni eljárás még nem tud megfelelő megoldást kínálni. A szankciókra vonatkozó javaslat nem működik, és éppen ezért a hetes cikk alapján eljárás nem sikeres. Orbán, az Orbán kormánya azért ilyen nyugodt, és ezért folytatja autoritár politikáját. Ahogyan már többször kértem, egy olyan európai mechanizmusra van szükség, amely pártatlan, és valóban minden országra vetve megvizsgálja a helyzetet,

Jelzem, hogy nem Magyarországról vitázunk, hanem a magyar kormány fellépéséről és politikájáról vitázunk, ez nagyon nagy különbség. Kérdésem a következő. Nagyon pontos egyébként a cím. Nos, hogyha megengedi, kérdésem volna önhöz. Ugyanazokat ismételgeték, mondván, hogy mi vádaskodunk. Kedves kollégák, feltehetem a kérdésemet? Feltehetem a kérdést? A kérdést feltehetem? Kérem, tartsák tiszteletbe a tisztelt ház szabályait, és ne szakítsák meg a felszólalót. Ugyanazon vádakat ismételgetik, hogy mi a baloldali médiumokból tájékozódunk. Nem tudom, ez ugye mit jelent, de hát se baj. De a baloldali médiumok szól a, a Velencei Bizottság, a Néppárt vezette szakbizottság, ezek független intézmények, legalábbis a Velencei Bizottság, ezeket baloldali médiumnak tartják, aztán az Európai Unió tanácsa, ezek mind baloldali médiumok, kérdezem én. Köszönöm. Járókasszony, 30 másodpercben válaszolhat. Köszönöm szépen. Csak öt NGO tájékoztatta önöket, tudom, mert hogy dolgoztam én is ezen a jelentésen, ezért például a rómákról szóló részt kiemelték, mert felismerték, hogy ezek hazugságok. Ezen médiumok rossz információkat nyújtanak önöknek, jöjjenek el Magyarországra, lássák, ennen szemükkel a helyzetet. Köszönöm szépen, Bárli asszony kap szót, másfél percben tessék. Köszönöm szépen az Európai ö, Bíróság ö, ö, tegnap is ö, Magyarország elítéléséről ö, tett javaslatot. Ö, Azért, mert az civil szervezetek bántalmazása vagy helyzetének megnyírbálása az európai alapjogokba ütközik. Magyarország zsákutcában manőverezi magát. Amikor az alapító atyák létrehozták az uniót, nem tudták volna elképzelni, hogy egyből két tagállam is eltér az alapvető értékektől. Már pedig ez történik, és nem tegnap óta. Kedves Metzola asszony, nem a néppárt már nem, nem volt mindig koherens a jogállamiság tekintetében, főleg Magyarország tekintetében a néppárti frakció évekig nem volt hajlandó határozottan megszólalni. Az Európai Bíróság főtanácsnokának határozatáról beszéltem, de ugyanakkor mindent meg kell tenni azért, hogy az európai támogatási pénzekkel ezen rezsimek megvásárolják a lakosságukat. Ezért világos finanszírozási és szankcionálási lehetőségeket kell kialakítani. Ha valaki nem tartja be az európai értékeket, ez járjon anyagi következményekkel.

30 másodpercben. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a vitában, hogy különbséget tegyünk a tények között és a politikai kijelentések között. Éppen ezért, kedves képviselőtársam, fontos volna egy ilyen felszólalás során konkrét tényekről beszélni, és a jog alapján állni, a jogállamiság alapján állni, konkrét példákat hozzon fel, amelyeket bizonyítékkal lehet eh, igazolni. Egyetért velem ebben? Önél szó, hogy válaszoljon

Köszönöm szépen, elnök úr. Mi a hetes cikk célja és értelme? Itt az állampolgárok jogáról van szó, amelyeket elnyomnak, más országok kormányai elnyomnak. Milyen súlyossá kell válni a helyzetnek ahhoz, hogy az EU végre azt mondja, elég volt? mit kell tenni még az országoknak addig, amíg az állam és kormányfők végezetül meghozzák azt a döntést, amit a parlament már hosszú ideje követel. A tagállami kormányok úgy tűnik, hogy attól félnek, hogy esetleg legközelebb majd őket vizsgálják meg. Ez pedig képmutatás akkor. Az EU-nak minél hamarabb fel kell lépni és határozatot kell hoznia, máskülönben minnyáján elveszítjük azt a bizalmat, amelyet a választók belénk vetettek. Köszönöm. Két dolgot szeretnék mondani, mielőtt megadom a következő felszólalónak a szót. Látom, hogy egyre több kékkártyás kérést jelentkezik, kékkártya iránti kérést fogalmaznak meg, de jelzem, hogy minden felszólalóhoz csak egy kékkártyás kértést engedélyezek, attól fogadom ezt el, aki először tette fel a kékkártyáját. Ezen felül. Vannak persze képviselőtársak,